a jegyzőkönyv elfogadása előtt egy frakció vagy legalább 40 tag nem él ellenvetéssel. Most pedig következik a szavazás. Ügyrendi kérdés, Kárver úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Schulz úrnak írtam február 4-én egy nagyon fontos ügyben. Semmilyen választ nem kaptam. A, a frakciók közötti a egyeztetés keretében kérem, hogy ezt a levelet Schulz úr irodájába juttassák el. Köszönöm. Az első jelentés, amiről szavazunk, Jazsovjecka asszony jelentése. Az EU-Svájc megállapodáshoz kötött jegyzőkönyvről. No. soltanto ah. per... Csak uh, szeretnék emlékeztetni rá, hogy Simon Perez uh, béke uh, Nobel-díjas tegnap agyvérzést kapott, élet és halál között van. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen együttérzéséről kell őt biztosítania, és jobbulást kell kívánnia neki minnyáján jobbulást kívánunk neki. Most pedig következzen a Jazovjecka jelentés, jegyzőkönyv a személyek szabad mozgásáról szóló EU-Svájc magállapodáshoz. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Sogor jelentés következik. Növekedés és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcs találkozó. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. beletjelentés a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelményekről. a parlament és a tanács közötti megállapodással kerül ez véglegesen elfogadásra. Lambsdorff jelentés, gazdasági partnerségi megállapodás az EU és a SADC GPM államok között név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezmény következik most. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani minden kollégának és munkatársnak, akik ezen az állásfoglaláson velem együttműködtek. Ideje volt már, hogy az Európai Parlament a szociális párbeszédről állásfoglalást fogadjon el. Az Európai Unió igyekszik javítani a halászatban dolgozók munkafeltételeit mindenütt a világon, és el kell ismernünk, hogy nekik is tisztességes bér bérezésre, tisztességes munkaidőre és pihenőidőre van szükségük. A munkavilágszervezet egyezményeit mindenkinek át kell vennie, különben folyamatosan erodálódik az e szektorban dolgozó nők és férfiak munkafeltétele. Nagyon fontos tehát a halászoknak a szociális helyzete. ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most következik a közelmúltbeli lengyelországi fejleményekről szóló jelentés. ENF foglalás először, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votul este închis. A szavazást lezárom. elutasítva. Most következik öt frakció állásfoglalási indítványa. Harmadik cikk, két részben első rész ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk Négyes cikk eredeti szöveg mellette, két részben, bocsánat, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, hatodik pont mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk hetes cikk név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas cikk két részben első rész mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerinti, szav, név szerinti szavazással megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A nyolcas cikk után hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elutasítottuk. Négyes módosító név szerinti szavazás megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva. Ötös módosító név szerinti szavazás megnyitom. Szavazást lezárom. elutasítva. Hatos módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Kettes preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk 12-es hivatkozás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A. Preambulum bekezdés két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés két részben első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Így mellett, első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Káprambrum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. V Preambulum bekezdés egyes módosító név szerinti szavazás megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elutasítva. Aztán az eredeti szövegről név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Z preambulum bekezdés két részben. Első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás. Véleményem szerint ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, most megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik, következik Castaldo úr jelentése. Yes, Mr. Castaldo. Castaldo úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani még egyszer az árnyékjelentéstevőknek, ugyanis remek munkát végeztek. Szerintem nagyon jó együttműködésben tudtunk dolgozni. Mindenek a célja az, hogy újraindítsuk a partnerkapcsolatot, az együttműködést egy rendkívül fontos partnerrel, egy olyan partnerrel, amelyel a leginkább hasonlóak vagyunk ebben a régióban. Tunéziáról beszélek. Tunéziának nagyon sok Tunézia nagyon sokat lépett előre az elmúlt időben, gondoljunk csak a szolidaritási Nobel-díjra, vagy a béke Nobel-díjra. Köszönöm szépen, 27-es cikk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es cikk két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34. cikk két részben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43-as cikk két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50. cikk két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második rész név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 61-es cikk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második részt, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 62-es cikk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63. cikk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64. cikk, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. M preambulum, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk most, név szerinti szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm, és gratulálok a jelentéstevőnek. A válasz jelentés következik, szociális dömping az Unióban. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egyes bekezdés. Három részben. Első rész, név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második cikk. Két részben. Az első rész név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes cikk, első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcadik cikk két részben. Első rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11-es cikk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Illetve ezt ellenőriznünk kell, úgyhogy a szavazást megnyitom a 11-es cikk második részéről. A szavazást lezárom elutasítottuk. 13-as két részben első rész, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 15. cikk. Név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18-as cikk, 6 részben, mindegyik név szerinti szavazás lesz. Első rész a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatodik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 22-es három részben név szerint első rész szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 24-es cikk két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös cikk. Két részben, név szerinti szavazás. Az első részről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 28-as cikk két részben. Név szerint az első részről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. a 29-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 29-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizhetjük, hogyha valaki szeretné, de úgy gondolom, hogy ugyanaz a többség alakult ki, de ha kívánják, akkor ellenőrizzük a 30-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 31-es négy részben. Név szerinti szavazás lesz. Első rész, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, második rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogad. Negyedik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 35-ös név szerinti szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 48-as, két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kell. Első részről újra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 49-es név szerinti szavazás eleve, megnyitom a szavazást. Lezárom azt elutasítva. 51-es név szerint megnyitom. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es. Öt részben mindegyik név szerinti szavazás lesz. Első, megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Negyedik rész, szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész, megnyitom a szavazást. lezárom azt. Elfogadtuk. 53-as két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, nép szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es, géppel szavazunk. Tessenek szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os két részben géppel szavazunk, megnyitom az elsőről a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 57-es géppel szavazandó meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Az 59-esről szavazógéppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A pont. Két részben, név szerint géppel, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk ezt is. D. Pont, két, három részben, mondja az elnök. Elnézést, mondja az elnök. Csak két részből áll. Elsőről szavazunk. Parancsoljanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második részről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. P. Bekezdés. Három részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Második rész. A szavazás zajlik. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. A harmadik rész. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elutasítottuk ezt is. A, A bekezdés, ki támogatja, kivel ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és most jön az A, D bekezdés két részben, név szerinti szavazást tartunk az első részről, megnyitom a szavazást, Lezárom azt. Elfogadtuk. Második rész. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Most az egész foglalkoztatási szakbizottsági állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Balasz úrnak, a szövegszerzőjének. Uh Ügyrendi felszólalás? Sárneszki úr kíván szólni? Tessék. Panie Przewodniczący, Panie Panowie! Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Nem halljuk a felszólalót, mikrofonja nincs bekapcsolva. Most már talán működik przewodniczący! panie i panowie! nos elnök úr hölgyeim és uraim! a szavazás után a következőt kell elmondanom. A mai ülésünk után egy esemény történt itt. Suzsov, az orosz nagykövet itt volt a galérián, és szerintem egy ilyen vitán ilyen típusú vendégnek nem szabadna részt vennie. Elnök, én nem láttam az illetőt, de tudomásul vettük, amit mond. Valóban eljárási szabályzatba ütközik ilyen vitákon vendégeknek részt venni. Lambsdorff úr is jelentkezett, de még ott a kolléga előbb. Elnök úr. Tisztelt elnök úr, én a most lezajlott szavazásról szeretnék beszélni. Én vagyok az előadó, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Hosszú, keserves munkát végeztünk. Egyetlen dolgot mondanék, ezzel a jelentéssel az Európai Parlament azt mondja, hogy Európa igenis szociális Európát akar, most már csak meg kell ezt valósítani. Köszönöm, Lambsdorff úr. Ich will ganz kurz auf Sárnecki úrra reagálnék. Vannak itt szabályok, a diplomaták a tanácskozásain kon részt vehetnek, mi nyílt parlament vagyunk. Szerintem teljesen helyes, hogy az orosz nagykövet egy ö, élénk vita közepette megjelenik. Oroszországban Duma választások lesznek, és lássa csak, hogy itt milyen szép élénk viták vannak szemben az otthoni fegyelmezett viszonyokkal. Most rátérünk az utolsó szavazásra. Delegált jogi aktus a befektetési termékek biztosítási alapú részéről. Pármas Berez, köszönöm szépen elnök úr azokat a technikai normákat, amelyeket az Európai Bizottság javasolt, valószínűleg elutasítjuk, mert a bizottság nem hallgatta meg a parlament szempontjait, ugyanakkor szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, a befektetők védelme. Ezért kérem, hogy támogassák a törekvésünket. Van-e észrevétel ezzel a módosítóval kapcsolatban? Nincs akkor azt javaslom, hogy szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész ellensfoglalásról szavazunk. 376 tag többségére lesz szükség, úgyhogy ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, kérem név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm.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 Kedves kollégák, azt szeretném kérni, hogy azok, akik távoznak, gyorsan távozzanak, a többieket pedig hagyják elmondani szavazatmagyarázatukat. magyarázatukat. Începem explicațiile la vot și la... Következnek akkor a szavazat magyarázató. Először Lansdorf